Hát egy másik tagállamba szabályok nélkül áttelepedhet. És ezáltal, hogy nem volt szabályozott ez a terület, a legalacsonyabb bérű, a legkedvezőbb adózású országokat próbálták megcélozni és ezzel az új szabályjal az átalakulásokat akarjuk védeni. Itt a jognak nagyon fontos szerepe lesz, és köszönetet szeretett, szeretnék mondani Evelyn Regnernek, hiszen komoly sikeret, sikereket ért el nehéz körülmények között. A legnagyobb siker vagy eredmény az, hogy a szabálytalanságot egy szabályozott helyzet fogja felváltani, és ezáltal a munkavállalók is teljes körű tájékoztatást kapnak arról, hogy hogyan változik majd meg a munkavállalási körülmény számukra, hogyha a vállalat átalakul. Ugyanakkor lehetővé válik az is, hogy az átalakulásokat utólag ellenőrizni lehessen, ezáltal a postafiók vállalatokat is meg lehet akadályozni. A nemzeti hatóságok komoly lehetőségeket mulasztottak el. Itt nem Európáról vagy a parlamentről volt szó, hanem a nemzeti kormányok akadályozták a munkavállalói jogok érvényesülését. Itt azt hiszem, hogy a frakciókon átnyúló jelleggel sikerült jó kompromisszumokat elérnünk, és ezáltal a meghallgatások, illetve az együttdöntés válik lehetőség és ezáltal az egyenlőtlenségek is megszűnhetnek, a, ami a vállalati jogok érvényesülését, illetve a munkavállalói jogok érvényesülését illeti. Ez szerintem egy jó lépés a szabályozott helyzet irányába, úgyhogy én javasolom, hogy szavazzuk meg ezt a javasolatot, ugyanakkor viszont itt egy keret irányra lesz szükség. És miután ez az utolsó felszólalás, amit a parlamentben, én szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, minden európainak, hogy e- e- ez idáig lehetőségem volt önökkel együttműködni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Detjen úr. És sok sikert a jövőre nézve. A GUE NGR részéről Sérdeven képviselője szó. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Először is én is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek. Az adó visszaélésekkel szembeni harcban itt most szerintem megint egy jó szöveg született a trialógusok eredményeként. Köszönet a tanácsnak is, sajnos nincsenek jelen a vállalatok szabad letelepetési jogát nem sérti ez, ugyanakkor viszont biztosítja és lehetővé teszi a munkavállalók megfelelő tájékozódását, és megnehezíti a az adó visszaéléseket, illetve a postafiók cégek létrehozását. Nyilván mindig is a fokozottabb mobilitásra törekszünk, ugyanakkor viszont tisztában kell lennünk azzal, hogy ez a munkavállalókat hogyan érinti. Az előttem szóló is már utalt arra, hogy egy keret irányra van szükség annak érdekében, hogy ezeket a jogokat megfelelő módon tudjuk érvényesíteni. Köszönöm szépen, Sérdevan meg kell állapítsam, hogy Svoboda úr nincs itt, úgyhogy Radev úr a következő másfél percben. Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги. Kedves kollégák, nagyon örülök annak, hogy eh, ma beszélünk eh, erről a jogalkotási aktusról, amely az uniós társasági jog része. Én üdvözlöm eh, Regner asszonyt ezért, és eh, gratulálok a bizottságnak is ehhez, mert eh, ez a határokon átnyúló harmonizációhoz szorosan kapcsolódik. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a fő célunk az, hogy megkönnyítsük a vállalkozások működését, főleg a KKV-k esetében, amikor átalakításokban, egyesülésekben, szétválásokban vesznek részt. Ezt hatékonyan kell, hogy tudják megtenni. Könnyítenünk kell az európai vállalkozások tevékenységét. A szabályozási megfelelőség ellenőrzése, azt gondolom, minden jogi keretre vonatkozik Európában, és a visszaélés ellenes intézkedések lehetővé teszik majd a, vállal- a hatóságok számára, hogy leállítsák a tevékenységeket, hogyha azt visszaélésszerűnek találják. A vállalkozásbejegyzés szabadsága és a részvényesek, hitelezők és munkavállalók érdekei közötti egyensúlyt sikerült ezzel elérni. A munkavállalókat megfelelően tájékoztatni kell a műveletek eredményeiről, és a kisebbségi részvényesek, tehát azok, akiknek nincsen szavazati joga, ezeket is meg kell védeni. Ugyanakkor a hitelezőknek nagyon egyértelmű és megbízható garanciákat adunk. Köszönjük. Köszönjük Radev kollégának. Ezzel lezárult a hozzászólók listája. Most a spontán hozzászólások következnének, de ilyen nincs, ezért most a biztos asszonynak adok ismét szót. Köszönöm szépen a tisztelt képviselőknek a hozzászólásokat, a pozitív megjegyzéseket, és különösen azoknak köszönöm, akik azt mondták, hogy szabályokra van szükség a vállalkozások mobilitásának erősítésére. Valóban ezt szerettük volna elérni. Szerettünk volna egy olyan jogalk- jogszabályt megalkotni, amely felhatalmazza a vállalkozásokat, véd a visszaélésekkel szemben, és biztosítja a munkavállalók és részvényesek jogait. Ezen kívül gondoskodik arról, hogy posta, láda cégek, adó elkerülés vagy adócsalás nem valósulhat meg. Ez egy igen összetett feladat volt, nagyon sok szakértelemre volt szükség, és ahogy az elején is mondtam, politikai akaratra is. És szeretném még elmondani, hogy nagyra értékeltem nem csak azt, hogy a kompromisszum szellemiségében tudtunk együtt dolgozni, hanem azt is, hogy milyen szoros időkeretek között tettük ezt itt a ciklus végén, és mégis sikerrel jártunk. Tehát köszönöm szépen az együttműködést. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó és kiegyensúlyozott javaslattal álltunk elő, és remélem, hogy ezt holnap jóvá hagyja majd a ház is. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony. És végül Evelyn Drégnernek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami az európai társasági jogot illeti, ha valaki ezzel foglalkozik, akkor maraton futónak kell lennie. Nagyon fontos, ugyanis már évek óta foglalkozunk az európai társasági joggal, és végül is arra törekedtünk, hogy megfelelő standardokat alakítsunk ki Európa számára, és az utolsó plenáris ülésig küzdöttünk azért, hogy ezt a csomagot eh, sikerüljön eh, átvinni, és ezért köszönet a biztos asszonynak is, illetve a román soros elnökség részéről Kontiánó eh, tárgyaló asszonynak, illetve az árnyék jelentéstevőknek is, akik nagyon konstruktívan álltak ez a munkához, és, és az elnök asszonynak is. Az utolsó pillanatot szeretném felhasználni arra, hogy valóban most egy valami nagyon nagy dolgot alkottunk, de végül is ennek egy keret irányelvben kell megnyilvánulnia. Egy olyan horizontális eszközre van szükségünk, ami biztosítja európai szinten a konzultációkat, illetve a mi megfelel a különböző helyzeteknek, és a megoldásokat kínál ezekre a helyzetekre. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Ezt a nagyon fontos vitát akkor lezárjuk, és holnap szavazunk. A napirendünk következő pontja pedig Zsislav Krasnodebski eh, alelnök úr jelentése az Európai Védelmi Alap Európával kapcsolatosan. Először megadnám neki a szót négy, szó, négy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt azt szeretném elmondani, hogy nagyon elégedett vagyok, hogy három trilógus és több órás tárgyalás sorozat után sikerült részben megállapodni, és holnap erről szavazunk. Nem volt könnyű ezt elérni, hiszen számos aggodalmat kellett kezelni. Elég sokat közülük teljesen megalapozatlanul, illetve eltúlzott megfogalmazással. Úgy tűnik, és erre törekedtem, hogy az érveket, amelyeket a képviselőtársaimtól hallottam, minél teljesebb mértékben beépítsem. Bütikoffer és Márten úr észrevételei bekerültek, illetve nekem úgy tűnik, hogy az elért eredménnyel az, ezek a kollégák is elégedettek. Még akkor is, hogyha egyébként megkérdőjelezik a szöveg egészét. Etikai, illetve a delegált jogi aktusok megközelítéséből. Ami az etikai kérdéseket, ügyeket illeti, az alap a transatlanti kapcsolatainkat nem veszélyezteti-e, illetve a NATO-val szemben nem jelent valamiféle kockázatot, illetve garanciális problémát baloldalról érkeztek hasonló érvek. Még akkor is, hogyha egyébként középről, illetve jobb oldalról is elhangzottak efféle megfogalmazások. Azt gondolom, hogy ezek az érvek teljesen megalapozatlanok, illetve a kidolgozott kompromisszum a tanácsot arra kötelezi, hogy tartsa tiszteletben a tárgyalás elemeit. A bizottság, illetve az illetékes biztos is meggyőződésem szerint elégedett ezzel az elért eredménnyel. Hadd soroljam fel gyorsan és röviden, hogy mit értünk el a parlament részéről. A, az Európai Bizottság közvetlenül irányítja majd az alapnak a felhasználását, és lesz egy külön keret, amelynek a felhasználása elsősorban a kis és középvállalkozások fejlődését szolgálja. Itt a tőkeerőben közepesnek számító cégeket is e, ide kell, hogy értsük. És ehhez persze az alap részéről meghatározott követelmények is társulnak. Úgy gondolom, hogy sok eredményt értünk el a tanácssal egyeztetve, hogyha összevetjük a javaslat egyes elemeit a korábbi változatban, akkor kiemelhetem például, hogy elértük a következőket. Az állami vállalatok európai szankciós kivétele nem érvényesül, tehát ők is kizárásra kerülnek majd a finanszírozási lehetőségekből. És az Európai Védelmi Alap követelményét nekik is be kell tartaniuk. Nem az a cél, hogy militarizáljuk az Európai Uniót, vagy hogy elősegítsük a fegyverexportot. Sokkal inkább a kutatást, fejlesztést szeretnénk előmozdítani a védelmi területen. Meggyőződésem, hogy az alap éppen ezt teszi lehetővé. Elősegíti a technológiák fejlődését, illetve a színvonalas termékek, megoldásoknak a kialakítását. Ez fontos. Amit viszont nem tudtunk elérni, erről is beszélni kell, ez az alapnak az jellegéből következik, illetve delegált jogi aktusokból. Konkrétan 2021-től szerettük volna működőképessé tenni ezt az alapot. Ehhez még további elemeket is figyelembe kell venni, illetve be kell építeni. De azt gondolom, hogy a legfontosabb céljainkat elértük, bar és jobbra is tekintve itt a tiszteltházban. Köszönöm. Kiitokset esittelijälle. Ja. Köszönjük az előadónak. Az AFET bizottság nevében David McAllister következik egy percben. Tisztelt elnök asszony, biztos asszony, Biankovská asszony az Európai Védelmi Alappal egy komoly lépést teszünk a kutatás, az egységes kutatás területén, és a, a tekintetben is, hogy a védelmünket hatékonyabban megszervezzük. Az AFET nevében azt mondhatom, hogy ez számunkra egy különösen fontos jelentés. Az Európai Védelmi Alap egy ipari megalapozottságot teremt az együttműködés tekintetében, a védelmi politika egységesítése tekintetében, illetve az, a nemzeti képességek fokozásában ezeket, ezekre törekszünk, és ezáltal az adó pénzeket, az adó eurókat is hatékonyabban felhasználhatjuk a képességfejlesztéssel a polgárok védelmét szolgáljuk. Éppen ezért kérem minden kollégától, hogy holnap szavazzuk meg ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Sari Bienkowska, Thank you very Köszönöm szépen, és most megadnám a biztos asszonynak a szót. I welcome the chance again to discuss the Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök, hogy újra szót ejthetünk az Európai Védelmi Alapról. Nagyon hiányzik a védelmi együttműködés Európában, és ez átalakítja majd a helyzetképet. Tavaly júniustól nagyon intenzív tárgyalássorozat indult, és Remélem, hogy holnap meg is szavaz ennek az eredményét a tisztelt ház. Az alapfő paraméterei mérföldkövet képviselnek a Védelmi Unió felé vezető úton. És köszönöm szépen az ITRE tárgyaló csapatának az elkötelezett munkát az egyeztetések során. Tehát az előadó úr, Krasztodevski úr, Grosztet asszony, Riké Bütikoffer, képviselők, és ne felejtkezzünk meg McAllister képviselőről sem, mindannyiuknak nagyon köszönöm. Az EDF védelmi alap a stratégiai autonómiát növeli az Unióban a kulcsfontosságú védelmi képességek terén, illetve a közpénzek felhasználását a védelmi területen is hatékonyabbá teszi. Az EU költségvetését hasznosítva javul az együttműködés, a védelmi területen versenyképesebb lesz ez a terület, illetve a védelmi ágazat eredményesebbé válhat, a technológiai autonómiát erősíti, illetve Európa valódi biztonsági szolgáltatóvá válik, nem a NATO ellenében, hanem azt kiegészítve. A védelmi alap, a részleges megállapodás eredményeként a parlament számára számos fontos cél elérését is jelenti. Ebből néhányat emelnék ki az előadó, illetve a bizottság szemszögéből. Az uniós szabályok a versenytárgyalásokra, illetve az uniós irányításra kiterjednek. Ez fontos volt a parlamentnek, hiszen itt EU költségvetésről, illetve forrásokról van szó. Másodszorban a bizottság közvetlen irányítója a felhasználásnak, illetve a jogosultsági szabályok teljesen egyértelművé válnak, csak uniós társaságokat finanszírozunk olyan feltétellel, hogy a biztonsági szabályokat, az ellátási biztonságot, az adatok biztonságát, illetve az európai know-how kezelését érintő szabályokat betartják a kis és középvállalkozások részvétele az európai értékek mentén történik majd, és ezek a rendelkezések, ezt ismétlem, hasonlóak, illetve sokszor azonosak a K plusz F harmadik ország belé tevékenységre vonatkozó szabályokkal. Aztán természetesen a védelmi alap szabályai konkrétan arra is irányulnak, hogy a KKV-k minél átfogóban részt vegyenek, illetve a közepes cégek esélyt kapjanak a védelmi ágazatban, és a kisebb vállalkozások számára az ellátási láncot szeretnénk elérhetővé tenni. Az intézkedések meg kell, hogy feleljenek a tagállami, uniós, illetve nemzetközi jogi előírásoknak. Továbbá az ezekben foglalt etikai elveknek is. A parlament igénye szerint a bizottság etikai útmutatót ad majd ki, amelynek a rendelkezései alkalmazandók, és ezeket értékelni is fogjuk. Aztán az autonóm emberi irányítást nélkül működő fegyverzeti eszközök szigorú ellenőrzését biztosítjuk, illetve maximum 8%-a céloz majd disruptív technológiákat, és ennek a vonatkozó szabálya is teljesen egyértelműek. Kielégítő ez a megoldás, illetve az éves program, ahogy az előadótól hallhattuk, a végrehajtási jogi aktusok révén érvényesíti majd a prioritásokat. Ezek adják a munkaprogram keretét. A bizottság pedig évente beszámol majd a munkaprogramról a parlamentnek. Ez a megközelítés nem egyedülálló a védelmi ágazatban, mert más finanszírozás, illetve programjavaslatok is hasonló megközelítést alkalmaznak végrehajtási jogi aktusok keretében, illetve a parlamenttel együttműködve, ezt szerettem volna kiemelni. Köszönöm. Köszönjük, eh, Bienkowska biztos asszony. Most a Költségvetési Szakbizottság nevében Ellen Lamasszur következik egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Biztos asszony, kedves kollégák. A Költségvetési Szakbizottság nevében gratulálni szeretnék mindazoknak, akik ezt a részmegállapodást kiharcolták, és különösen a parlament csapatának a biztos asszonyon együtt. A Költségvetési Szakbizottság számára ez a leginnovatívabb kezdeményezés a következő több éves pénzügyi keret szakaszában. Évekig dolgoztunk azért, hogy a védelmi szektor az Európai Unió költségvetéséből részesülhessen. Ez a megállapodás minden eszközt megad ennek az iparágnak, és biztosítani kell azt is, hogy a plenáris ülés ezt megszavazza. Örülök annak a nagyon erős politikai üzenetnek, amelyet küld eh, ez az anyag, a tagállamok szuverenitásának eh, védelme. Ez, és eh, azt is megmutatjuk, hogy egyes hatáskörök átvételével egy kisebb költségvetésből nagyobb biztonságot lehet majd elérni. Köszönöm szépen! Köszönjük Lemasszur úrnak! Most a néppárt nevében François Grosztet következik, öné a szó két percben. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony, kedves kollégák! Ez az utolsó hozzászólásom ebben a patkóban 25 év után, és nagyon örülök, hogy az Európai Védelmi Alapról beszélhetek, mert ez az új alap egy kiegészítő eszköz lesz az európai integrációban, amely révén fejleszteni lehet az együttműködést, és történelmi pillanatban történik mindez. És szeretném megköszönni az előadónak, Krasznodevszki úrnak és Bienkowska biztos asszonynak is, akik lehetővé tették, hogy gyorsan megegyezésre jussunk. Egy valódi iparpolitikát kell kialakítani, és ezt sokáig nem lehetett megvalósítani, de most három év alatt sikerült ideig eljutnunk. Ez egy nagyon jó megállapodás, és a következő parlament feladata lesz, hogy jóvá hagyja a 13 milliárdos költségvetést 2021 és 27 között. Így már csak a legjobb projekteket, leginnovatívabb beközelítéseket kell majd kiválasztani, amelyeket ebből majd támogatnak. Ez az alap egy közvetlen válasz a polgárok aggájaira. Akály akár a gyilkos robotok betiltása, akár más kérdésekről van szó, a pacifista ideológiák biztosítják az iparunk jövőjét és az európaiak biztonságát. Ezzel az alappal Európa saját kezébe veheti az autonómiája védelmét technológiai és stratégiai szempontból is. Az Európai Uniónak egy új függetlenséget adunk a megfelelő finanszírozással együtt, ami támogatja majd az európai vállalatokat is létfontosságú lenne ez más területeken is, az űrkutatásban, az egészségügyben, az energiában, az élelmiszerellátásban, és természetesen itt a védelemben is. Először a saját erősségeinkre kell támaszkodnunk, ez, ezért így lehetünk csak egy erős Európa, amely meg tudja védeni magát, és biztosítja a globalizáció közepette a tagországok biztonságát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Grosztát asszony. 25 év után említette, hogy ez volt az utolsó felszólalása itt a teremben. Most pedig Edward Martin következik a szocialista nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megértem, hogy a tanács, illetve a bizottság megállapodott ebben, mert alapvetően itt nincsen delegált jogi aktus. Egyesek számára ez technikai probléma, számomra több azért annál. Az Európai Parlament ellenőrzési irányító, irányító szerepéről van szó, 13 milliárdos keret esetében ez egy nagyon ér, érzékeny, kényes kérdés. És többekhez hasonlóan én is támogatom a holnapi módosítókat a hetes cikk keretében, illetve fegyverzett tilalmakat, illetően a 11-es cikket szeretnék módosítani például, mert két értelműek a rendelkezések, a foszfor alkalmazása, válogatást nélküli gyújtóhatás, a Genfi Egyezmény ellenében, tehát polgári személyek elleni bevetés, ez elítélendő a gázai övezetben például aztán Belgiumban messze menően elítélték ezeknek a fegyvereknek az alkalmazását, de ez nincs kifejezetten megtiltva, és erre lenne szükség. Az Unió ott fektessen be a fejlesztésbe, ahol elfogadható fegyverekről van szó. A parlament számára más megoldást nem elfogadható, és nem lett mindent a tagállamokra bízni, hiszen közös nyolc kritériumot dolgoztunk ki 2008-ban, és minden tagállam ratifikálta is a fegyverkereskedelmről szóló egyezményt. Én ezt szerettem volna fontos szempontként kiemelni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Márten úr, és az Alde részéről Dominik Riké úr kapja meg két perc a szót elnök asszony, biztos asszony, kedves kollégák, először is köszönet Krasznodebszki kollégának. Most ennek a fontos javaslatnak nem szeretnék a technikai szakmai részleteire eh, kitérni, hiszen ezekről hallhattunk az eddigiekben, inkább a politikai aspektusokra helyezném a hangsúlyt fontos az Unió számára, illetve a történelem könyvek szempontjából is a következő, hogy a Védelmi Unió a kezdetektől 2019-ig merre haladt, hogyan fejlődött. Ez egy kiemelt terület, és a tagállamok közötti szolidaritásnak a szimbolikus területe a védelmi alap a védelmi együttműködést, kutatást, fejlesztést szolgálja és finanszírozza, és ennek következményei is vannak. Határon átnyúló hatások jelennek, meg stabilitási aggodalmak vetődnek fel, illetve biztonsági szempontoknak kell megfelelni. A védelmi alap mélyebb integrációt tesz lehetővé. És itt nem csak a szakmai, illetve költségvetési szabályok fontosak, hanem a jövőre nézve hatékonyabbá kell tenni az együttműködésünket. A trilógus során elért megállapodás nagyrészt releváns, és középszerű összességében az eredmény. Aki a mélyebb, erősebb védelmi integrációban hisz, abban hiányérzet marad. Szükséges ugyanis az európai polgárok védelme, és a védelmi alap a jövőben erre is oda kell, hogy figyeljen. Most lefektetjük az alapokat, az első pillért kiépítjük, és a védelmi ágazat nagyobb mértékben kell, hogy garantálja a biztonságot polgáraink javára. Köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönöm szépen Riké úrnak. A GUE nevében Matthias úr egy percben, a asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy nagyon összetett kérdéskör, A beruházás rendben van, de 3 milliárd euróról van szó az Európai Védelmi Alap tekintetében. Ez, ennyit fektetnénk egy európai projektbe, és ezzel nem javulna a polgáraink élete, itt pusztán arról lenne szó, hogy hatékonyabb fegyvereket gyártunk. Ez gyakorlatilag egy füge levél amelyel elrejtjük a fegyver kereskedelmet. Az emberek több szolgáltatást várnak, munkahelyeket. A tagállamok önkéntesen bármikor együttműködhetnek a védelem területén, éppen ezért szerintem nincs szükség egy külön költségvetési sorra, legalábbis nem a szerződésben foglalt célok tükrében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Matthias úr. Most pedig a zöldek nevében Bütikofer úr kap szót két percben. Elnök asszony, biztos asszony, tisztelt kollégák! Itt most Európában közösen, egy közös biztonság érdekében kell cselekednünk, és ez képezi az én hozzászólásom központi kérdését. Az európai védelmi alap ebből a szempontból pozitív szerepet játszik. De a tárgyalások során nem értük el mindazt, amire lehetőségünk lett volna. A párhuzamosságok, a hatékonytalanság továbbra is fennmarad a fegyverkezés területén. Itt ezeket az esélyeket elmulasztottuk, és elsősorban nem a jelentéstevő múlott, és azt hiszem, hogy nagyon sokszor vitatkoztam vele, és eléggé vicces volt, hogy amikor a NATO realitását is bevontuk a vitába, Hen, Riké úr és Krosztet asszony részéről egyértelműen a francia fegyverlobit képviselték, őket hallottam ki mögülük. Itt egy olyan védelmi alapról beszélünk, ami az etikai előírásokat csak egyfajta homlokzatként kezeli. Itt nem valósulna meg ennek az összegnek a parlamenti ellenőrzése, erre nem kapnak lehetőséget, és itt további fegyverexportra adnánk ki pénzeket. Ezzel gyakorlatilag a parlament saját magát kasztrálja, ami gyalázat. És nagyon fontos, hogy a gyilkos robotokra ne fordítsunk több pénzt, de sajnos ezt nem fogja senki elfogadni. Minden esetre én figyelmeztetnék a stratégiai autonómiával kapcsolatos ideológia tekintetében, itt először is definiálnunk kell az európai közös védelmi politikát, és a valóság alapján. Köszönöm, Bütikoffer képviselő úr. És Jonathan Bullock úr következik két percben. Elnök asszony, az úgynevezett európai polgárokat védő védelmi ágazat érdekében. A bizottság több mint 13 millió, milliárd euróból finanszírozna technológiát, műholdas rendszereket, korai figyelmeztető rendszereket, illetve tengerészeti felügyeleti rendszert. Ez totalitárius unió felé mutat, illetve egy katonai diktatúra felé halad. És természetesen a békel középpontjában, de mégiscsak egy kemény uniós hadsereg finanszírozásáról szól. Macron úr nemrég ezt szorgalmazta Európa számára. Hogy lehet föderális programot finanszírozni 27 tagállam 24 nyelv jelenléte mellett. Margaret Thatcher miniszterelnök szokta volt mondani, hogy a, csak a befizetett pénzekből lehet gazdálkodni. És akkor, amikor az adó emelése a növekedést fenyegeti, azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel csak a munkanélküliség nő, illetve a széndiokszid kibocsátás és a problémák. Ez katasztrófa felé mutat. És Oroszország az usa szemben Európa nem egy önálló tényező a védelmi területen, és a mi a Brexitet illeti, illetve az EU ellenes kormányt Olaszországban, a föderális projekt veszélyben van. A meg nem választott bürokraták elnökasszony, ne beszéljenek békéről és háborúról, ne beszéljenek védelemről, ellenezzük a leghatározottabban a védelmi uniót, illetve uniós hadsereget, és reméljük, hogy a tagállamok véget is vetnek a meg nem választott bőszeli bürokraták törekvéseinek. Ebben a ciklusban, utolsó felszólásom keretében azt sürgetem, hogy az európai e, szuper állam, szuperhatalom felé vezető útról térjünk le, és ideje visszafordítani ezt a folyamatot, nemzetállamokra alapítani, és demokráciára Európát. Köszönjük szépen, Bulok úr, és eh, sok szerencsét kívánok a jövőbeli karrierjéhez. Most eh, a képviselők eh, következnek. Először Jerzy Buzek másfél percben. Stawiamy na wzmocnienie. Köszönöm, elnök asszony. Meg kívánjuk erősíteni a védelmi pillért a nato belül hangsúlyozni kell, hogy a fegyveripar nem az egyetlen kulcsa a biztonságnak, hanem ezt az ipart is fejleszti Európában mindenhol. Parlamenti képviselőként örülök annak, hogy nem csak a védelmet fejlesztjük Európában, hanem az ipart is. Itt három elemet kell figyelembe venni. Először is az európai vállalatok részvételét, másodszor a kutatásfejlesztés fokozását, harmadszor pedig annak ösztönzését, hogy a tagállamok közösen munkálkodjanak, és így írjanak ki közbeszerzéseket. És egy nagyon fontos érv is felmerült az én régiómban, Sziléziában – Ez az összefogás lehetővé tenné azt, hogy technológiai megoldásokat hozzunk létre, és ezzel jobbítsuk az európaiak életét, és ez az én régiómban is megtörténhetne. Szeretnék köszönetet mondani az eladó, előadónknak, Krasnodebski úrnak, aki nagyon jól folytatta le ezeket a tárgyalásokat. Ahogy az mindenki számára ismert, ezek nagyon nehéz egyeztetések voltak, és szeretnék köszönetet mondani az összes társ előadónak, illetve Grosztet asszonynak, aki először előadója volt az ugyanerről a témáról szóló jelentésünknek, tehát köszönöm szépen, jó irányba halad ez a jelentés. Köszönjük, Buzek úr. Most Viktor Bosztináru következik két percben. Szár, domnule raportor, încep cu dumneavoastră. Köszönöm szépen, Először is azzal kezdeném, hogy kivál, köszönetet mondjak a kiváló munkájáért, a tárgyalásokban való részvételért. Új államok csatlakoztak, és nagyon fontos, hogy az Európai Unió megerősítse a védelmi szerepét a globális környezetben. Azt hiszem, hogy a biztonság és a védelem minden polgár számára prioritásként jelentkezik A védelmi politika továbbfejlesztése nagyon fontos, tehát a globális európai stratégia szempontjából is. A jogalkotási javaslat kapcsán szerintem jól tárgyaltunk a tanácssal, az Európai Védelmi Alap létrehozásával kapcsolatosan, amire a következő többéves pénzügyi keretben lesz lehetőség. És a védelem, a biztonság ezáltal fokozódhat Európában. Úgy ezáltal a védelmi politika széttöredezettségét is meg lehet majd szüntetni, lehetővé válik az együttműködés, szorosabb együttműködés a védelem területén is, a közös célok elérése. Ezek nagyon fontos prioritása a mi frakciónknak, hiszen a fegyveriparban is hatékonyabb piacra van szükség, az egységes piac megteremtésére, illetve az egységes kutatási, fejlesztési politikára. A szabályok alapján egy többoldalú védelem támogatása nagyon fontos, és természetesen szabálynunk kell, szabályoznunk kell a NATO-val való együttműködést is. És eh, a feltételeket eh, is eh, ki kell alakítani ez az a téma, amit éveken keresztül dolgoztunk, és számomra nagy örömöbre szolgál, hogy ez sikerült átvinni, miután ez az utolsó felszólalás, amit a parlamentben szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, és hálás vagyok mindazért az évekért, amit elvégeztünk az elmé, elmúlt években, de azonban nem lehetünk naívak. Köszönöm, Bosztináró úr. João Ferreira következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony. 13 milliárd eurót szán a hadifejlesztésekre az Unió ezt a szegénység felszámolására lehetne fordítani, a közpénzek hatékonyabb felhasználására, ahelyett, hogy a háborút és a hadépart erősítjük, és militáris irányba haladunk előre. Ez aggasztó a béke szerető emberek számára. Mindig is az volt az elképzelés, hogy a polgári kutatás és fejlesztés irányába kellene haladni a katonai találmányok irányából. Tehát ez az ellenkező folyamatot jelzi. Azok, akik a hadipart támogatják, a békéről szónokolnak, ez veszélyeztető Európát, másképp kell csinálnunk a dolgot, dolgozunk a békért a háború ellen. Bütikopfer képviselő következik te sinisen kortin edustaja Ferreira. Elfogad-e Ferreira úr egy kérdést, egy kék kártyás kérdést? Finnül szeretnék egy kérdést intézni a kék kártyás eljárás keretében. Igen, fél percben kérem, ezt tegye meg. Köszönöm. Ferreira úr, nagyon érdekes az, amit az EU militarizmusáról mondott. Hogyan tudná elmagyarázni, hogy az önök frakció, a GUE frakció a több hónapos tárgyalások során egyetlen egyszer sem küldött egyetlen egy képviselőt, hogy részt vegyen a tárgyalásokon. Hogyan bízhatunk, vagy higgyük el, hogy az, a militarizmussal szembeszáll, hogyha a házi feladatot sem végzi el. Köszönöm szépen, várjuk a választ. Bütikofer úr meg fogja látni, hogy a frakcióm támogatásával nem költhet ez az alap 3 milliárdot fegyverek fejlesztésére. Lehet, hogy az önök frakciója ezt megszavazza, illetve a szocialisták és a jobb oldal. Tudom, hogy a tiszteltház hogy működik, és mik az erőviszonyok, ezekkel ön is tisztában van. Kisebbségben vagyunk, de előbb vagy utóbb átalakul majd a többség, és meg kell gátolnunk ezt a katona irányba sodródást. A német zöldek mindig is támogatták a katonai kalandban résztvevőket. Ezt eh, tudjuk az önök múltjában. Itten erustaja Inrik Tarant. Köszönjük. Most eh, Tarant képviselő következik egy percben. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Köszönöm, elnök asszony. Én általánosságban támogatom Reinhard Bütikofer kolléga hozzászólását, eh, és amilyen messzire tekintő Kínával és Amerikával kapcsolatban én ezt nagyon nagyra tartom. De ma azt kell, hogy mondjam, hogy bár nagyon pontos és helyén való a bírálata, mondhatjuk azt, hogy az Európai Védelmi Alap túl kevés és túl későn érkezett. A közös európai védelmi erőre lenne szükség, és ez a NATO európai pillére lehetne. Ezt arra kellene felhasználni, hogy az Európai Uniót megvédjük a fenyegetésektől és támadásoktól. Krasnodevski úr jelentése a feltételrendszerről szól, amelyre szükség lenne ennek az védelmi erőnek a kialakításához. Bulok úrnak pedig azt szeretném mondani, hogy az európai védelmi erő esetében bár angolul beszélünk, sajnos a Brexit miatt nem lesz brit parancsnoka ennek. Ferreira úrnak pedig azt mondom, hogy 3 milliárd euró a semmi, annál még Észtország költségvetése is nagyobb. Köszönöm. Köszönjük, Taran úr. A következő Fabio Castaldo két percet kap, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Kollégák, holnap az Európai Védelmi Alapról fogunk szavazni, és ez egy nagyon hosszú útnak a vége, és szeretném megköszönni Krasnodebski úrnak a befektetett munkát. Az árnyék előadók nagyon közelről követték az ezzel kapcsolatos munkát, de az Európai Bizottságnak is utánkövetnie kell majd ezt a kezdeményezést, hiszen ez egy új szakasz kezdete. Az Európai Parlamentnek továbbra is főszerepet kell betölteni, nem lehetünk pusztán nézői ennek, és mit támogatjuk a delegált, nem pedig a végrehajtási jogi aktusok alkalmazását. Nagyon hosszú ideig tartott, hogy eljussunk ide, és gondoskodnunk kell arról, hogy a parlament hangját meghallják. Egy európai vízióval kell rendelkeznünk a védelmi alapra vonatkozóan. Ami pedig a három ország részvételére vonatkozó követelményt illeti, és hogy nem lehet közvetlen odaítélni egy pályázatot, itt már megtettük a magunk hozzászólását, itt nem kellene büntető időszakot megszabni. A kétoldalú együttműködés az európai hozzáadott érték nélkül nem szabad, hogy finanszírozást kapjon ebből az alapból. Ami pedig az unión kívüli kezdeményezéseket illeti, ennek stratégiai oka van ebben a szövegben. Ki kell zárnunk az unión kívüli országokat, ahogy az a mostani követelmények között is szerepel. Nem akarjuk megnyitni az ajtót egy európai hadsereg létrehozása előtt, mert ez nem a védelmi alap célja és még egyszer ragaszkodunk ahhoz, hogy vegyük figyelembe az exportra vonatkozó közös kritériumokat. Ez a védelmi alap egyszerűen azért jött létre, hogy megkönnyítse az európai vállalkozások, különösen a KKV közötti együttműködést, ami egy európai védelmi piac létrehozását támogatná, mert ez jelenleg még nem létezik. Tehát meg kell erősítenünk ezt az iparágat, biztosítva a szinergiákat az egyes szereplők között. Jelenleg még hiányosságok mutatkoznak a védelmi területen, és nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a végfelhasználók azok a férfiak és nők lesznek, akik egyenruhát hordanak és az életüket kockáztatják. Köszönöm. By the interpreters. But there was a limit to even how fast they can interpret. So next... Köszönjük. Sajnos a, tolmácsoknak is vannak határok, ezért legközelebb kérem egy kicsit beszéljen lassabban. A következő hozzászólónk, Mihály Gáler, másfél percben parancsoljon. Nagyon örülök, hogy végre az EU szintjén is komolyan hozzájárulhatunk ahhoz, hogy megvédjük a polgárainkat a külső fenyegetettséggel szemben. Erről szól az Európai Védelmi Alap, különös tekintettel a biztonsági helyzetre. Úgyhogy Ugyanakkor viszont sajnálatosnak tartom, hogy bal oldalon, jobb oldalon is vannak olyan hangok, amelyek ezt megkérdőjelezik, és ez nagyon veszélyes a polgárok szempontjából, és a katonáink szempontjából is, akik az EU zászló alatt Maliban vagy a közel-keleten tevékenykednek, vannak bevetve. Itt nagyon fontos, hogy ezeket a megbízásokat teljesíteni tudják, és egészségesen tudjanak hazatérni. A tanácssal és a bizottsággal tárgyaltunk, és most örökön múlik, hogy az előirányzott összeget a kutatásfejlesztésre, a fegyverfejlesztésre és a közös képességfejlesztésre fordítsuk. A nemzeti 210 milliárdos védelmi költségvetéseket is jobban tudjuk ezáltal koordinálni, és nem csak a nagy projektekről beszélünk, mint például a légvédelmi rendszerekről, vagy páncélos kapacitásokról, hanem arról is, hogy egyáltalán miről szól ez a védelmi alap. Stratégiai autonómia a kulcs szó, egy koherens képességet kell Európában kialakítani a polgárok javára. javára. És a holnapi szavazás lesz az első lépés ezen az úton. Mint ahogy Udo Bullman, hesseni kollégám is nyilatkozott, ő megszavazza ezt a javaslatot, és e tekintetben várom az ő személyes megnyilvánulását is. Köszönöm szépen, Gáler úr. Következik Darius Rozzáti úr másfél percben. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Alapvető a mai témánk jelentősége az európai biztonság szempontjából. A közbeszerzések a védelmi területen teljesen tagolt képet mutatnak. Csak 16, illetve 7 százalék a K plusz F keretből kerül felhasználásra olyan projektekben, amelyekben több mint két tagállam vesz részt. És a védelmi kiadások Európában összességében Több mint kétszeres kiadásról beszélhetünk Oroszországhoz képest, de ezzel együtt az interoperabilitás valóban csak középszinten elért eredmény. És például az agresszív orosz fenyegetés, vagy a, az iszlám fundamentalizmus elleni fellépéshez komolyabb képességek kellenek, ehhez erősíteni kell a védelmi területet, és itt áll rendelkezésünkre az ezt szolgáló eszköz. Alapvető fontosságú az együttműködés, illetve az egységesítés a K plusz F kutatás és fejlesztés területén. 13 milliárd eurót javasol az Európai Bizottság ebbe az alapba, és ez az összeg, ez a keret megkönnyíti a céljaink elérését, illetve a gazdasági lehetőségeinknek a kiaknázását. Felhívnám viszont a figyelmüket arra, hogy a fejlesztések során minden tagállamnak a képességeit be kell vonni, a lengyel képességeket is. Nagy üzemek léteznek ott is, köszönöm. Most pedig következik a Catch the Eye spontán felszólalások köre. Hárman kértek szót, Jirzsi Postpisil kap elsőként szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon nagy figyelemmel hallgattam meg az egész vitát, és én támogatni fogom ezt a javaslatot, mert szerintem ez nagyon jótékony hatású. Ahogy már mások is elmondták, ez a beruházás növeli Európa védelmi kapacitását, és megerősíti az európai védelmi ipart, és ez nagyon pozitív lesz az egész gazdaság számára. Ennek ellenére, ahogy korábban is mondtam, az ehhez hasonló projektek nem fenyegethetik a NATO-val való együttműködésünket. Ez nem képezheti a NATO alternatíváját. Mert mi a cseh úgy gondoljuk, hogy a NATO-val való együttműködés elengedhetetlen. Tehát szerintünk ez egy nagyon jó projekt, ugyanakkor még egyszer a NATO együttműködés a legfontosabb számunkra. Köszönjük, Pospisil úr. Most uh, Natis Marias következik. Köszönöm, elnök asszony. 13 milliárd euró az Európai Védelmi Alap számára azt jelenti, hogy az egészségügyre, oktatásra, infrastruktúra fejlesztésre, képzésre, a szegénység elleni fellépése kevesebb jut. Ez az összeg szerintem a nagy fegyvergyártókat fogja csak gyarapítani, akik Törökországnak vagy Szaudarábiának adnak el fegyvereket. Donald Trump azt mondta, hogy Európa nyúljon a zsebébe, amikor a védelemről van szó, és most úgy tűnik, hogy ezt tesszük. Egyre militarizálódik Európa. A gyakorlatban ez pedig azt jelenti, hogy egyre több katonai jellegű vállalat alakul majd, és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 a védelem területén Európában. És Grosztet asszony pedig azt fogalmazta meg, hogy mélyíteni kell az integrációt. Szerintem a németek ezt szeretnék elérni, amit elvesztettek a második világháború nyomán, és szeretnének ők is a védelmipar élére kerülni. Mi viszont szeretnénk megőrizni a függetlenségünket, illetve kézben tartani a saját hadseregünket. A kutatás fejlesztés közössététele azt jelenti, hogy a nemzetállamok elveszítik az ellenőrzésüket a K plusz F terület fölött. És melyik tagállam eh, adná fel a hadseregét, negyedik birodalom épül. Komissári Biankovska, olkaa hyvä. Köszönjük, most Bienkowska biztos asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, és a tisztelt képviselőknek is köszönöm a hozzászólásokat és véleményeket. Azt szeretném elmondani, hogy ez semmiképpen nem volt egy könnyen elérhető eredmény, ez a dosszié a három európai intézmény között, de még egyszer szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki elkötelezetten próbált jó megoldást találni a különböző nehéz aspektusokra. Most hogy emel, hadd emeljek ki ezek közül kettőt. Az első az együttműködés, mert önök közül sokan említették az összeget. Hadd mondjam el még egyszer, az együttműködés hiánya a védelmi ágazatban megvan a maga költsége, és ez évente 25 és 100 milliárd euró közötti összeget jelent, ez tehát az ára annak, hogy nincs elég együttműködés a védelmi ágazatban. Másodszor a fegyverek exportja, mert ezt néhányan említették. Itt nagyon egyértelműen fogalmaz a szerződés, ezt sokszor egyeztettük. Ez a tagállamok egyedi hatásköre, és ezt nem változtattuk meg ezzel a rendelettel sem nem növeljük a fegyverexportot, amit szeretnénk elérni, és ami a szándékunk volt, az az, hogy csökkentsük a függőségünket harmadik